arról szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a házszabály 231-es eh, szabálya 4-es bekezdése szerint eh, nem kérte senki, hogy a eh, korrigendumot szavazásra bocsássuk, és ezért a korrigendum